Das ist schlecht. So, meine sehr Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt javaslom, hogy kezdjük el ismét az ülést. A mai délelőtt, a ma délelőtti ülésről visszamaradt a 27-es pont, amelynek tárgya a szubszidiaritás. Sayed Karim az előadónk, és itt a szubszidiaritással kapcsolatos panaszok képezik ennek a pontnak a témáját, jó néhány tagállam részéről az Európai Ügyészség témájában először. Karim kollégának adnám meg a szót, és utána azt javaslom, hogy majd folytassuk. És a LIBE előadója, Jakolino úr is itt van velünk, úgyhogy kitűnő, hogy többen itt vannak, Albrecht kollega is itt van, úgyhogy kitűnő, remek. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy délelőtt nem tudtam eljönni, és ha áttérek rögtön erre a témára, szeretném köszönteni a többi bizottságból érkezett erőadókat, akik eljöttek az ülésünkre. Azt hiszem, hogy a kollégák láthatták Vivian Reding biztosasszony levelét, legalábbis minden bizonyal közismert számokra ennek a levélnek a témája. Szeretnék néhány dolgot eh, kiemelni, olyan aspektusokat, amelyeket véleményem szerint érdemes volna itt és most felvetnünk. Először is a különböző levelek és eh, elemzések mennyiségéből egyértelmű, hogy eh, a nemzeti parlamentek bizonyos fenntartásokat megfogalmaztak. Ezek nem pusztán csak politikai reakciók, hanem valós beavatkozás, részvétel a parlamentek részéről, és pontosan ez az, amit elvárunk és kértünk a parlamentektől, tehát ez nagyon biztató jel. Ami pedig a válaszok mennyiségét illeti, úgy vélem, hogy ezeket komolyan kell vennünk, és nem csak a bizottságnak, hanem itt nekünk is a parlamentben foglalkoznunk kell ezekkel, a tanácsról nem is beszélve, amennyiben a tanács fenntartja ezt a javaslatot. A parlament tanulmányozta ezt a témát, és a 38a szabályt, cikket kellene a szubszidiaritás szempontjából figyelembe vennünk. A benyomásom az, hogy ez a munka gyakorlatban nem ágyazódott be a különböző bizottságok esetében. Talán itt is javítható lenne a megközelítés főleg ami a jogszabály kettes bekezdését illeti, amelynek értelmében ajánlásokat lehet megfogalmazni a beérkezett kérelmek alapján. Nem csak a parlament, hanem a bizottság számára is fontos, hogy javítsa az eljárásokat. A jelentésemben felvetettem azt, hogy gyakran nem kielégítő a megközelítés a bizottság részéről, már amikor a szubszidialitásról van szó, és írtam azon nehézségekről is, amelyekkel a nemzeti parlamentek szembesülnek, amikor megpróbálnak az általunk létrehozott eljárásba bekapcsolódni. Éppen ezért, elnök úr, meglepetéssel konstatáltam eh, Reding eh, biztos asszony, alelnök asszony levelét, amikor is eh, nem tesz eleget a meghívásunknak, visszautasítja ezt, és gyakorlatilag Sefkovics alelnöknek passzolja át ezt a labdát. Ez teljességgel elfogadhatatlan. A, az illetékes biztos jó lenne, ha eljönne és reagálna a nemzeti parlamentek által felvetett bírálatokra. Szeretném leszögezni, hogy nagyon nagyra értékelem Sefkovics biztos urat, és méltatlannak tartanám, hogy neki kelljen a szubszidiaritás elutasítása miatt egy javaslatot védenie, úgy, hogy nem is ő az illetékes biztos. Ha egy ilyen kérelemnek továbbra sem tesznek eleget, akkor nagyon fontosnak tartanám, hogy egy parlamenti kérdést fogalmazzunk meg, amelyben kérjük, hogy Reding biztos asszony fejtse ki az Európai Bizottság álláspontját a plenáris ülésen. Ha a jövőbe tekintünk, tisztelt kollégák, akkor azt is javasolnám, hogy egy ilyen eljárással élhetnénk. Ez lenne talán a legeredményesebb módja annak, hogy a szubszidartással kapcsolatos aggodalmaknak hangot adjunk. Ez ugyanis egy jogos felvetés, egy jogos aggály. És végezetül, elnök úr, egy általános megjegyzéssel zárnám. Egyre nagyobb az európai projekttel kapcsolatos elégedetlenség jó néhány tagállamban, hanem is mondhatnánk talán, hogy minden tagállamban. A nemzeti parlamentek elidegenedése, a nemzeti jogalkotók eltávolodása az európai projekttől, ez nem egy olyas valami, amit figyelmen kívül hagyhatnánk. Itt ebben a parlamentben végképpen nem. Éppen ezért a szubszidiaritás koncepcióját szem előtt kell tartanunk. A nemzeti parlamenteknek komoly szerepük van az Európai Unióban, ezáltal növehetjük ugyanis a demokratikus legitimációját mindannak, amit itt megpróbálunk véghez vinni az európai projekt létjogosultsága növelhető így. Elnök úr, körültekintően választottam meg szavaimat, hogy a lehető legegyértelműbben hangot adjak a bizottság előtt annak, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítunk ezen kérdéseknek, és remélem, hogy most, hogy ezt megfogalmaztam, remélem, hogy nem talál süket fülekre megint ez, a, ez a, az álláspontunk, és van még időnk arra, hogy rendezzük ezt a kérdést, remélhetőleg a plenáris előtt sikerült tisztáznunk. Köszönöm szépen, Karim kollega, Albrecht kollega kap először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Karim úrnak is a magyarázatokat. Alapvetően a lényegi kérdésre helyezném a hangsúlyt. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentben van egy tendencia például a szervezett bűnözéssel kapcsolatos bizottságban is megfigyelhető ez a tendencia, látható, hogy a szervezetbűnözéssel bűnözéssel szembeni küzdelem terén, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti, egyre nagyobb szükség van a megerősített együttműködésre. Ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen meg kell vitatnunk, és azt is meg kell vitatnunk, hogy mely az az eljárás, amely megfelelő, arányos az Európai Unióban, ezt meg kell vitatnunk. És éppen ezért jó, hogy a parlamentek, a nemzeti parlamentek intenzíven bekapcsolódnak ebbe a vitába a szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett parlamentek közül jó néhányan sárga lapot is adtak következésképpen az Európai Parlament feladata, és egyetértek, ebben a tekintetben. Nem mondhatjuk pusztán azt, hogy ez nem érdekel bennünket, folytatjuk a munkánkat, és jóvá hagyjuk, elfogadjuk az álláspontunkat. Igazat adok önnek, megengedhetjük magunknak azt, hogy kellő időt szentelünk ennek a kérdésnek, értékeljük a szubszidiaritás kérdésének vizsgálatát, és tisztázzuk a szükséges kérdéseket. A LIBE bizottság árnyék jelentéstevői ezt kértük, az Európai Parlament jogi szolgálatát, akik egyébként itt vannak, megbíztuk a vonatkozó jogi kérdések megvizsgálásával, ami az eljárás jogi kérdéseket és a jogvédelmet illeti. Ezek ugyanis rendkívül fontosak számunkra. Másfelől azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy téves lenne, ha eleve a szubszidiaritás vizsgálatát egy tartalmi vitává változtatnánk, mert nem ez a megfelelő megközelítés. A szubszidaritás vizsgálatának következményeképpen ez szóba kerülhet, de arra kell a hangsúlyt helyeznünk, hogy az Európai Unió meg tudja közelíteni kíméletesebben ezt a kérdést, hogy a szubszidiaritás elvét érvényesítsük. Ezzel kapcsolatban vannak bizonyos kételjeim, ugyanis koordinátorként a Krim szakbizottságban az a benyomásom, hogy pontosan akkor, amikor az unió pénzügyi érdekeit sértő ügyekről van szó, az ügyészségek közti együttműködés nem megfelelő, nem zöggenőmentes, és többen is utaltak arra, hogy általában ez csak akkor valósul meg, amennyiben egy jogilag kötelező eljárás, egy megfelelő koordináció jön létre. Egy olyan testület részéről, amely nem ott működik a helyszínen és amely így képes különböző tagállamokban vizsgálatokat végrehajtani. Mert pont a szervezet bűnözés kapcsán egyértelművé vált az, hogy a különböző nyomozati eljárások ritkán eredményesek, amikor a szervezett bűnözés határon átnyúló jelleget ölt. Éppen ezért fontos, hogy tartalmilag is foglalkozzunk a kérdéssel, és végül ezt az értékelést lezárjuk, és a tartalmi kérdésekre térjünk át. Az én véleményem az, hogy az Európai Parlament az elmúlt években következetesen a nyomozati és igazságügyi hatóságok közti jobb együttműködésért szállt síkra, de ezt feltételekhez támasztotta. Egységes eljárás standardok megteremtésével hozta ezt összefüggésbe, továbbra is így kell eljárnunk szerintem, és egy ilyen Európa ügyesség létrehozását is ki kellene használnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stojanov kollega. Köszönöm, elnök úr. Egy jogi aktus, amennyiben ugye sor került a szubszidiaritás vizsgálatára, ez egy kivételes eset. Lehet, hogy tévedek, de ez az első eset. A kettes jegyzőkönyv értelmében ugye sor kerül egy vizsgálatra a szerződés alapján. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. 19 különböző álláspontot ismerünk a parlamentek részéről, most már csak 14 szavazat szükséges, és ebben az esetben így ezt az ügyet talán sikerül lezárni. Ez egy nagyon bonyolult ügy, hiszen sok nemzeti parlament rövid időn belül kell, hogy kifejtse álláspontját. Ez az első alkalom, hogy egy ilyen eljárás érvényesül. Ezért ezt valóban komolyan kell vennünk. Ebben az esetben itt egy sajátos jogszabály, jogalkotási eljárással állunk szemben. Az Európai Parlament nem nyilazhat, ebben a konkrét esetben úgy, ahogyan azt általában megszokta tenni. Nem állíthatjuk azt, hogy sérült a szubszidiaritás elve. Számomra egy valami egyértelmű. A hetes cikk második bekezdése értelmében a kettes jegyzőkönyvre gondolok. Az Európai Bizottság ezen cikk értelmében felül kell, hogy vizsgálja álláspontját. A felülvizsgálat során az Európai Bizottság persze fenntarthatja álláspontját, de ebben az esetben az Európai Parlament alapvetően nem nyilatkozhat. És ebben az értelemben támogatom azt, amit Karim úr kifejtett. Én sem vagyok egyáltalán elégedett azzal a tényel, hogy Reding biztos asszony nem kész arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, és e tekintetben támogatom Karim úr álláspontját. Hivatalosan kell kérdést intéznünk a bizottsághoz, és jó lenne, ha Reding asszony tájékoztatna bennünket arról, hogy milyen szándékok vezérlik. Ez az eset precedens teremthet. Kérdés, hogy hogyan tovább, milyen intézkedések születnek majd. Minden esetre a, az Európai Parlament jogait nem tartják tiszteletben. Ez egy adhok döntés, mindenképpen annak ellenére azonban ez precedens, hogyha az nemzeti parlamentek panasszal élnek, az Európai Parlamentnek nyilatkoznia kell. Támogatom a javaslatot, azt, hogy Karim úr a plenáris ülésen egy kérdést intézen a bizottsághoz, és erre a kérdésre választ várunk. Köszönöm. Speroni képviselő, aki úgy látom nincs itt, akkor Jakolino kollega kap szót. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Azt hiszem, hogy a jegyzőkönyv teljesen egyértelműen fogalmaz. Azt tartalmazza, hogyha indokolt vélemények születnek, amelyeket felül kell vizsgálni, akkor az, aki benyújtotta ezt a javaslatot, jelen esetben az Európai Bizottság dönthet arról, hogy ezt felülvizsgálja, vagy vagy fenntartja az álláspontot. Ebben az esetben a bizottság és hát a nemzeti parlamentek is érintettek. Nekünk igazából ezzel nincs mit tennünk, úgyhogy nem is nagyon kell erről beszélnünk. Ami az Európai Bizottságot illeti, ő az, amely sárga lapot kapott, visszavonhatja a javaslatát, és akkor véget vethet az egész ügynek. Kitarthat álláspontja mellett, ha ezt megindokolja, és így az eljárást újból elindíthatja, vagy pedig módosíthatja a tervezetet, és így az Európai Parlamenthez, valamint a nemzeti parlamentekhez az így módosított javaslatot eljuttathatja. Az Európai Parlamentnek a három opció közül egyet választania kell, amíg ez nem történik meg, addig a mi kezünk gyakorlatilag meg van kötve. Igazából nem is értem, hogy miért fecsérelünk el időt arra, hogy addig is erről a témáról beszélünk. Rendben, Jakolino kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kétséget kizárólag elmondhatjuk, hogy ez a javaslat nem elégít ki mindenkit a nemzeti parlamentekben, és nyilván az Európai Parlamentben is számos vitát előidézett. Ebben a javaslatban szerepel jó néhány még tisztázatlan kérdés. Jó magam, előadó vagyok ebben a témában, és már lehetőségünk nyílt arra, hogy az árnyékjelentéstevőkkel egyeztessünk, ahogyan azt egyéb ügyeknél is meg szoktuk tenni. Ez a bizottság konkrét hatáskörre rendelkezik a szubszidiaritással kapcsolatos kérdésekben, és Meghallgattam, amit az előadó a vélemény kapcsán mondott. Az elhangzottak nagy része kapcsán valószínűleg ki kell várnunk, hogy Reding asszony az eredeti javaslatot megerősíti-e. Ezt követően ismételten foglalkoznánk a kérdéssel a LIBE bizottságban. Talán egy közös meghallgatást is szervezhetnénk, amelyen a jogi bizottság is részt vehetne. A jogi szolgálathoz már fordultunk, és kértünk egy szakvéleményt. Meggyőződésem egyébként, hogy ezen rövid idő alatt, ami még a ciklusból hátra van, észszerű lenne, ha az Európai Parlament nyilatkozna és kifejteni saját álláspontját. A mi véleményünk, vagy legalábbis az én véleményem szerint tanácsos lenne párbeszédet folytatni és a bíráló véleményeket is érdemes volna meghallgatni, de az Európai Parlament véleményét kellene kialakítanunk. Mondom ezt a Krim Bizottság előadójaként. A lényeg az, hogy az Európai Unió költségvetéseivel szembeni szabálytalanságokat kivizsgáljuk, és ennek konkrét bizonyítékokra és a tagállamok közti bizalomra kell épülnie. Köszönjük szépen, Léber Köszönöm. Én a Libe bizottságban dolgozom, ahol az árnyék előadó és a ALDE koordinátor is ott van, és őszintén szólva néhány héttel ezelőtt, amikor ennek az ülésnek a napirendjét megkaptam, meggyőződésem volt, hogy Redding asszony ide fog jönni, és alkalmunk lesz vele eszmét cserélni. A Libe bizottságban is kértük, hogy jöjjön el hozzánk, és ragaszkodtunk ahhoz is, hogy a nemzeti parlamentek képviselője is jöjjenek el, mert számomra a működő demokrácia azt jelenti, hogy nyitottan járunk el, nyílt eljárásban járunk el, és amíg a nemzeti parlamentek véleményének a kikérését a saját alapvető szabályaink is követelik, akkor nekünk minimum ezt tényleg gyakorolnunk is kellene. Tehát nem értem, hogy pontosan Reding biztos asszony mit gondol. Szerintem az ő érdeke is, is az lenne, hogy eljöjjön, Független attól, hogy a bizottság majd ezután mit csinál, ezzel a konkrét javaslattal, amelyet remélem vissza fognak vonni, a biztosnak kutya kötelessége, hogy eljöjjön és a kérdéseinkre válaszoljon. Nekünk ehhez jogunk is van, hogy kérdéseket tegyünk föl. Tehát én a magam részéről ragaszkodnék ahhoz, hogy meghívjuk ide, a Libe bizottságban nagyon ez volt a hangulat, és mondom, a nemzeti parlamenti képviselőket is meghívnám. És ha sikerülne eh, Juri és Libe bizottságnak is együttesen leülnie, az is szerintem mindannyiunk hasznára válna. Vagy esetleg hívjuk a plenárisra, Karim úr? Ez is megoldható talán, de szerintem a biztosnak inkább érdeke, hogy hozzánk jöjjön, vagy a két bizottságunkhoz jöjjön, mint sem a plenárishoz, mert itt lehet közvetlenebb kérdéseket föltenni és részletekbe jobban behatolni. A plenárison való beszélgetés az egy kicsit elbeszélés egymás mellett mindig, itt valódi kérdések, valódi válaszok hangozhatnának el. Tain asszony, köszönjük a felszólalást. Tájlasszony. Köszönöm elnök úr a szót. Ez már a második olyan eset, amikor sárga kártyát mutattunk föl a jog alapján. Annak idején a bizottság az első esetben visszavonta a javaslatát, és Speroni úrnak igaza volt, hogy most nézzük, hogy mit csinál a bizottság. Engem érdekelne azért, hogy ö, milyen egy ilyen eljárás, egyet végig kéne csinálni szerintem, egy ilyen vitatott kérdés kapcsán, ugyanis még nem éltünk minden szabályokban lefektetett lehetőségünkkel, és nem tudjuk azt sem, hogy mi van, hogyha a bizottság nem vonja vissza a javaslatát. Albrecht úrhoz csak csatlakozni tudok, aki már kifejtette a véleményét, hasonlóképpen gondolkodom. Itt a vádlott kérdése a legnagyobb, hogy a bűnöldöző hatóságok európai szinten egyre jobban összevonódnak, ahogy látjuk, ugyanakkor a védelem oldala mindig csak egy mandátummal rendelkezik, és nem tudja magát úgy megszervezni, mint a vád. Úgyhogy a szubszidiaritás megsértése is emiatt van végül is, és ezt az alapvető kérdést kéne megfogalmazni, a bűnvádi eljárás ezen problémáját. Szerintem szükség van európai ügyészségre, de valószínűleg még nem érett meg rá az idő, mert amíg a védelem oldalát nem lehet ugyanígy megerősíteni, mint a vád oldalát, addig egyensúlytalanságot teremtenénk ennek a megteremtésével és a jelenlegi tagállami eljárás jogot nézve, például mondjuk ha elkobzásról van szó, amelyet több tagállamra ö, hatályosan kiadnak, akkor ö, hogyan járhat el az a, a jogász? Mert egyes tagállamokban sokkal szigorúbb, másokban sokkal lazább az elkobzási eljárás. Tehát ez nagyon kínos helyzetekhez vezethetne a gyakorlatban, hogyha ezt ilyen hirtelen bevezetik. Ugyanakkor az ugye röhelyes lenne, hogyha a vádlott minden tagállamban más jogi szakvéleményt kap arra vonatkozóan, hogy neki milyen jogai vannak például a jogkezelés témájában, ugye Németországban ha az ügyészség eljárhat egy másik országban, meg nem, akkor, akkor amíg ezt nem oldottuk meg, addig nincs értelme egy európai ügyészségnek. Tehát először az Európai Bizottságnak kellene európai szinten elkezdenie a védelemre vonatkozó szabályok harmonizációját is. Én is feliratkoztam a felszólók listájára, és szívemből beszélt, és ezt csak kiegészíteni tudom. Tudom, hogy a bizottság azért javasolta ezt a szöveget, mert az olaf bajok voltak. Van egy vizsgálati hivatal, amely nem igazán nyomozati hivatal, és nem is igazán közigazgatási szervezet, és nincs igazán meghatározva a kompetenciája. Tehát, és az alap fölött pedig semmilyen egyéb kontroll nem létezik, sem bíró, sem ügyész, sem semmi egyéb. Tehát átláthatatlan magának az alapnak a működése, és ha meg is állít valamit, akkor azt nem hozhatja nyilvánosságra, tehát ez egy, és mindig is meg voltam erről győződve, az egyik legrosszabban definiált szervezet, és évről évre rosszabbul működik ha már nincsen Luxemburgban vizsgáló bírói poszt, mert a szerződések ezt nem teszik lehetővé, akkor legalább legyen egy európai ügyészség, amely egy jogállamhoz szerű állapotot hozna létre az Olaf helyett az Olafnak a nyomozati funkcióit magában egyesítve. E, tehát értjük a motivációt, hogy Reding asszony miért nincs itt, én is csak tegnap kaptam meg a válaszát, én azzal indoklom, de ez csak sejtés, hogy a következő hetek során kell a közleményt kiadniuk, és amíg maga a bizottság sem vergődött egységes véleményre, addig nyilván nem szeret kibeszélni, tehát ez egy magas szintű diplomácia, ami miatt lemondta a mai ülését, mert még forranganak ott is ugye a vélemények kiforróban vannak még csak. Az a benyomásom, mondom, ez csak sejtés, hogy át fogják dolgozni a szöveget maguktól is, mert a tanácsban is nagy ellenállásba ütközött, a parlamentben is nagy ellenállásba ütközik. A jelenlegi formájában senki nem fogadja el, és így nem lehet a hivatalos labban megjelentetni, ez világos. Ezt a bizottság szerintem maga is így látja. Redding asszony szerintem ezt az egészet egy európai választások felütésének fogja tekinten, tekinti e, talán, e, vagy pedig valószínűleg hosszabb eljárást gondolnak maguk is erről. Stojanov úrnak adok most szót. Köszönöm, elnök úr. Másodszor szólalok meg és igyekszem éppen ezért rövid lenni. Nem értek egyet Speroni úrral és Stein asszonynal. Szerintem ez nem egy olyan kérdés, amit a bizottságnak a nemzeti parlamentekkel kell megbeszélnie, hanem mint társjogalkotónak nekünk kell ezt elutasítani vagy elfogadni. Nézzük meg a hármas bekezdést és a jegyzőkönyvet. Azt mondja, hogy az, e- ha az első olvasatban le akarják zárni az eljárást, akkor maga a jogalkotó határozza meg, hogy a szubszidiaritás elve érvényesült-e. Tehát ebben a körben nem kell kikérnünk a tagállamok véleményét, viszont a mi véleményünk annál fontosabb a nemzeti parlamentek közvetlenül nem akadályozhatnak meg semmilyen európai jogalkotást, ők csak vészjelet adhatnak le, ezt meg is teszik maguktól is, ha úgy érzik, hogy szükséges, de ha konkrét speciális jogalkotási eljárás van, akkor nekünk eljárás jogilag nem kell velük egyeztetnünk, mert végül is mi is a polgárokat képviseljük, és a leírtak alapján a parlament maga dönti el, hogy ezt a vészjelzést befogadja és alkalmazza a saját döntéshozásában, de a milyen a döntés. Nekünk kell véleményezni azt, és nekünk kell elfogadni vagy elutasítani a jogalkotási kezdeményezést. Ezt tisztáznunk kell magunk között, mielőtt a plenárisra megyünk. Köszönöm elnök úr én is a szót kínos a helyzet, mert úgy tűnik, hogy nagyon hamar jogi döntés születik majd, másfelől pedig nincsen mégsem reakció a nemzeti parlamentek által benyújtott fenntartásokra, a szubszidaritási felkiáltójára. Az én információim szerint Reding biztos asszony nem tervezi a szubszidiaritás elvének megsértését, ezt nyíltan ki is mondja. Elnök úr azt mondja, hogy talán azért nincs itt, mert átdolgozza a szöveget. Míg lehet, hogy tényleg átdolgozza a javaslatát, akkor is jó lenne, ha eljönne hozzánk is, találkozna velünk. Pont ezért. Az a benyomásom, hogy egyes nemzeti parlamentek, amelyek éltek a zöldkártyás eljárással, most úgy érzik, hogy meg van kötve a kezük a saját kormányaik által, ugyanis a tanácsban nem voltak fenntartások, vagy nem ilyenek voltak, és a megerősített együttműködési elvet fogják használni. Tehát itt most elvesztegetünk egy lehetőséget, mielőtt döntés születne, szépen nyugodtan, de hatékonyan meg kéne tudnunk, hogy az Európai Bizottság jelenleg pont mit gondol, és mi lesz majd a végső ö, javaslat, amit benyújtanak, mert akkor hirtelen lehet, hogy mi kerülünk ö, zsákutcába patt helyzetbe. Itt most az eljárás gyengül a fellépés által az biztosnak. Bodu, aztán Zipel kollégák. Köszönöm elnök úr a szót. Ami a mi szerepünket illeti ebben az eljárásban, független attól, hogy a nemzeti parlamentek mit gondolnak a szubszidiaritásról, nekünk is ö, ki kell állnunk a saját véleményünkkel. Ez az eljárásban így van lefektetve. Ami az érdemi részt illeti, egy ilyen kezdeményezés legalább két kérdést vet föl. Az egyik az bűncselekményt a bűnvadi eljárásban kell elbírálni, csak hogy nincsen európai bűnvadi eljárás. A második pedig az, hogy akkor viszont ugye európai eljárás kéne követnünk, de még ilyen sincs. Nem tudom, hogy ilyen alapokon hogyan működhet egy európai ügyészség, ha nincs semmilyen szabály, amely alapján működhetne. Zippel asszony. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadó vagyok a Libe Bizottságban, és ugyanezzel a kérdéssel foglalkozom ott, és függetlenül attól, hogy vala, valamennyi frakció tulajdonképpen akarja az ügyészség létrehozását, vagy akarta, jelenleg a vita során függetlenül a szubszidiaritási eljárástól látjuk, hogy ezzel problémák kötődnek össze. Van egy európai ügyész, ha létrehozzuk ezt a posztot, de továbbra is nemzetiek az eljárások. Ez óriási probléma, ezt többen is elmondták már. Jó, legyen egyre több együttműködés, legyen egyre több egységesítés a bűnvádi eljárások között, de gyakorlatilag ö, itt le vagyunk maradva a szabályok megalkotásával. Tehát itt nem is a szubszidiaritási kérdés a fő gond, meg hogy megkérdezzük-e a nemzeti parlamenteket, hanem maguktól kell megkérdeznünk, hogy akarunk-e most ilyen szervezetet, míg nincsen a védelemre vonatkozóan saját, egy, saját egységes szabályozás. Tehát ez felborult az egyensúly, ha az európai főügyész tisztje létrejön, akkor nagyon sok formális jogi kérdést kell rendezni, és mondom, függetlenül attól, hogy mindenki eredetileg azt mondta, hogy akar egy európai főügyészt, nekem az a fontos, hogyha létrejön majd egy ilyen intézmény vagy poszt, akkor addigra az összes eljárási, alkalmazási szabály, a pénzügyi nyilatkozattétel szabályai mind-mind egységesen már legyenek fektetve. Hozzáfűzném ugyanakkor, hogy ebben is van csapda, mert ugye azt mondtuk, hogy az első lépés ebbe az irányba az lesz, hogy mind a védelmi jogban, mind a büntető jogban eljárási, egységes európai eljárási szabályokat akarunk, és e- ez eknek még nincs egyelőre esélye. Nagyon különböznek a szabályok, és a készség sem egyértelmű a tagállamok részéről, hogy az egységesítésbe belemennének. Köszönjük, Speroni, bizt, Speroni úr. Köszönöm a szót. Megismételném azt az elvet, amit az előbb már kifejtettem. Nem arról kell most döntenünk, hogy az európai főügyész jó vagy rossz ötlet, hanem, vagy hogy jó -e vagy rossz -e ez a szöveg, hanem a szerződéseket kell alkalmaznunk, amelyekben szerepel a szubszidiaritás elve. Ha nekünk benyújtanak egy szerződésnek egyébként megfelelő javaslatot, akkor jogi bizottságként Nekünk az a dolgunk, hogy annak a jogszerűségét vizsgáljuk, illetve ideért, és a szubszidaritás elvét pedig a nemzeti parlamentek vizsgálják. Nem véletlenül van így szétválasztva a kompetencia. Mi magunk is blokkolhatjuk az eljárást, meg a, tagá- a tagállami parlamentek is. De különböző okokból, különböző érveléssel. A nemzeti parlamentek is tudják ezt, és független attól, hogy most igazuk van vagy sem, vagy nekünk igazuk van vagy, van, vagy nincs, a szerződés azt mondja ki, hogy ilyenkor hallathatják a hangjukat, és hallatják is. Tehát, és harmadsorban nem is a hetesnek a hármas alpontjával kéne foglalkoznunk, hanem a kettes alpontjával mert az eljárási szabályzat 38-as szabályában világosan benne foglaltatik, hogy az Európai Parlament nem hozhat döntést, míg a tervezett szerzője, a mi esetünkben az Európai Bizottság nem közli nyilvánosan, hogy hogyan kíván eljárni. Tehát ha betartjuk a szabályokat, akkor ezt ki kell várnunk. Csak ha az Európai Bizottság nyilatkozott az eljárás, tervezett eljárásról, akkor kell nekünk lépni. Jó. Világos a helyzet, szerintem lehet erről még sokat beszélni, de világos. Réven, asszony, aztán Albrecht úr. Köszönöm. Reding, biztos asszony és a nemzeti parlamentek szerepével kapcsolatban. Továbbra is meg szeretném erősíteni, hogy fenntartásaim, fenntartásaink vannak a nemzeti parlamentek javaslataival. Tehát egyetértek én is azzal, hogy legyen egy európai ügyészség, és a PIF irányelv az alapokat lefedi de ugye tudjuk tényleg, hogy az ördög a részletekben búvik meg, és ezért az a kérdés, hogy eljárás technikailag egy ilyen ügyészi eljárás hogyan működne. És ezzel van a fő probléma. Mert noha a 86-os cikre alapozta a bizottság a javaslatát, a közleménye a bizottságnak már túl mutat a 86-os cikken, ezért kell jogi szakvéleményt beszereznünk saját jogi szolgálatunktól, illetve az emberi alapjogi ügynökségtől, mert a ártat, ártatlanság feltételezése, a fellebezés joga, stb. stb. nincsenek benne nyilván a szerződés 86-os cikkében, és itt ez nem együttes jogalkotás, hanem hozzájárulási jogunk van csupán, és a parlamentet nem lehet megfosztani attól a jogától, hogy igent vagy nemet mondjon ebben a fázisban. Ha nem figyelünk most, és nem vagyunk elég erősek, akkor holnap reggel arra ébredünk, hogy ezt a jogszabályt meghozták nélkülünk, és akkor már tényleg csak igent vagy nemet mondhatunk, és ha már 15 tagállam elfogadta, akkor az botrányos lenne ránk nézve, hogy akkor jöjjünk elő azzal, hogy nekünk ez tetszik, vagy nem tetszik. Ja, Herr Kollege Albrecht, bitte. Albrecht kolléga. Köszönöm szépen. Amit Weber asszony mondott, azt kifejezetten támogatni tudom. Itt tényleg Speroni is úr is ezt mondta egyébként, abban az eljárásban, itt a szubszidiaritási eljárásban nem a tartalomra kellene figyelnünk, de valójában a tartalom az, amire nekünk figyelnünk kell Európai Parlamentként, és ez világos, ezt szeretném megismételni. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a nemzeti parlamentekkel tisztáztuk az ő szerepüket, ha biztosítjuk az ő szerepüket, és a bizottság megadja a választ, és folytatódik ez az eljárás, hogy az Európai Bizottság még egyszer át kell, hogy dolgozza tartalmilag ezt a dolgot, azt magától értetődőnek tartom. Ennek ellenére még egyszer mondom, egy nagy többség az Európai Ügyészség gondolatát támogatja és itt bizonyos felvetésekkel is szembe megyek, amiket hangoztattak, hogy nincsen európai büntetőjog és európai eljárásjog. Hát e, európai parlamentként ne mondjuk, hogy ilyen kicsik vagyunk, mi az elmúlt két-három évben Birgit Cipel, Latford kolléganő e, jelentéseivel, Antonescu asszony jelentéseivel minimális sztenderdeket alkottunk a büntető eljárásban. Ezek az első lépések az anyagi büntetőjogi rendelkezések esetében az arányosságra törekedtünk, és csak ultima rációként alkalmazzuk ott eh, egész Európában ezeket, ahol szükségesé válnak, és a csalásra szembeni fellépésben is haladni fogunk. Azt kell, hogy mondjam, a nyomozó hatóságok együttműködését is meg kell néznünk, és egységes sztenderdeket kell kialakítanunk, de már itt is értünk el valamit, hiszen az Európai Bizottság az ügyészségre vonatkozó javaslatában egy katalógust, egy listát sorol fel az intézkedésekre nézve. De ezt javítani kell. Nyilvánvaló, de éppen ezért Weber asszonyhoz csatlakozom, itt egy hozzájárulási eljárásról van szó, ha nem idejében szólunk ezért, akkor figyelmen kívül fognak hagyni. Ennek ellenére arra szeretnék felszólítani, hogy várjuk ki, amíg a szubszidiaritási eljárás teljesen lezárult, és talán a legjobb az is, hogyha az alapjogi ügynökség, a saját jogi szolgálatunk megfelelő szakvéleményeket készít ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Kárny úr, előadóként még egyszer hozzá kíván szólni? Elnök úr, köszönöm szépen. Egy néhány alapvető pontot szeretnék kiragadni a kollégák nagyon fontos pontokra hívták fel a figyelmet, és olyan területekre haladunk szerintem részben, ahova nem kéne ma eljutnunk a mai ülés célját tekintve. És természetesen az eljárásról beszélünk, és nem a tartalomról itt. Igen, erre figyelnünk kell, nem akarunk nehézségekbe kerülni. Ezt én is be fogom tartani amit itt felvetettek eh, a plenárison vagy a szakbizottsági szinten legyen jelen. Eh, ami, az egész téma, hogyha a plenáris elé visszük ezt az ügyet, eh, itt azt gondolom ez egy másodlagos opció, el akartam kerülni, hogy erről foglaljunk, foglal, erről vezessünk vitát, természetesen a szakbizottságban lehet egy nagyon nyitott párbeszédet folytatni. Hát remélem, hogy ha nem voltam elég világos, akkor tisztázni tudom ezt most. Ami a legfontosabb pont volt, amit felvetettek, hogy túllépjék a lehetőségeinket adott esetben ugye fe, fekete-fehér szöveget, tehát amit fel lehet olvasni, természetesen az egy dolog. El tudom fogadni, amit ezzel kapcsolatban mondott Speroni kolléga, de ami a közvetlen politikai értelmezést illeti, és amit itt ez a szöveg mond, az az, hogy a nemzeti parlamenteiket alá akarjuk vetni egy közvetlen és megkérdőjelezhetetlen döntésnek, amit a bizottság bocsát ki. Nyilvánvalóan ezt nem akarjuk elérni. Mi egy európai választott testület vagyunk, és semmi sem szerepel a szövegben, amely kizár bennünket, hogy megfelelő lépéseket tegyünk, és megfelelő információkat kapjunk a, a bizottságtól. Ez ne, a megfelelő biztos Reding asszony van érintve ebben, hogyha nem jön el és egy párbeszédet folytat, akkor mi nem fogunk ebbe vele ilyen irányba együttműködni. Tehát itt nem csak a szövegről van szó, amit kaptunk, hanem és itt vannak a témák, amelyeket meg kell néznünk, az eljárásra kell ügyelni. És ami a kollégáimat illeti, hogyha a Monti 2-es téma átment. Andor biztos úr igenis megjelent a szakbizottság előtt, hogy elmondja, mi az oka annak, hogy átalakítanak egy ilyen előírást. Éppen ezért van egy példa. Igenis az Európai Parlamentnek a szerepét ne engedjük csökkenteni. Ne eh, hagyjuk figyelmen kívül a parlament, mint testület jelentőségét. Igenis eh, ne engedjük, hogy a nemzeti parlamentektől hatásköröket vonjanak el. Köszönöm szépen az eljárást illetően. A következő javaslatom van. Az empül előtt járt az Andor, amikor a bizottság már döntött, hogy a szubszidiaritási panaszal mit kezd. Ez a konkrét eset most nem merül fel. Éppen ezért azt javaslom, hogy egyenlőre várjunk, hogy jövő héten miről dönt az Európai Bizottság. Aztán a biztos asszonyt megkérjük, hogy a szubszidiaritási panasz kapcsán mondja el, miről is van szó, és miért gondolja azt, hogy ez nem fog működni, miért kell ezt módosítani mit fog módosítani valójában, és a módosítás révén a szubszidiaritási panasz megszűnik-e, vagy adott esetben, mint Andornál. Ezt viszont nem nekünk kell elmondani, hanem a Libében kell elmagyaráznia majd, hogy miért vonja vissza ezt. Tehát három alternatíva van, amit Speroni kolléga fel is sorol, szerintem ez a szabályos út. A szubszidiaritási vizsgálattal kapcsolatos hatáskör nálunk van. Az első két esetben ez logikusnak tűnik, hiszen ebből a mi szakbizottságunkban egy döntést lehet generálni, méghozzá arról van szó, hogy a szubszidiaritás elsérül, vagy nem, ezt mi eldöntjük, vagy ezt csak az alapján tudjuk eldönteni, amit az Európai Bizottság jövő héten döntünk. Azt gondolom ez a mm, szokásos eljárás. Karim úr, urat kérem, hogy nézze meg az Európai Bizottság mit dönt a jövő héten, keressenek utána meg bennünket, és adott esetben mondja azt, hogy a biztos mondja, ezt meg kell beszélni, eddig azt, hogy meghívom, nyilvánvalóan el is fog jönni, mert akkor már van egy bizottsági döntés is, és akkor itt megbeszéljük vele. Egyetért ezzel? Tehát akkor ezt így, így fogjuk csinálni. Kárim úr, parancsoljon még egyszer. Azt gondolom, hogy az előadók és árnyék előadók később jöttek, mint hogy én elkezdtem beszélni, éppen ezért szeretnék mindenkinek most köszönetet mondani, hogy hozzájárultak a vitához. Igen, ezt tudomásul veszük. Lezárjuk ezt a pontot ezek után, és legközelebb megint vitatkozni fogunk róla. Jó és aztán a következő napi rendi pont még mindig a nyílt ülés. Lichtenberger asszony szeretne néhány szót az elején, itt van a jogi szolgálat is egyébként. Bekívánja vezetni a saját pontját, vagy mindjárt a jogi szolgálat? Nagyon elégedett vagyok, hogyha a jogi szolgálat elmagyarázza, amit írásban közölt velünk. Azt gondolom, hogy ez egy központi jelentőségű téma a jelentés szempontjából is. Ez egy fontos pont, ha a jogi szolgálat. Akkor mindjárt a jogi szolgálathoz fordulok. Ki az, aki ezt megcsinálja, felvállalja? aki felelős ezért a véleményért éppen elindult, két-három perc múlva itt lesz. Lehetőség van arra, hogy várjunk egy kicsit, elnézést kérek. Hát akkor azt gondolom, mégiscsak Lichtenberger asszonynak kell bevezetnie, hogy áthidalja az időt. Jó, akkor én töltöm ki a szünetet. Jó hogy úgy mondjam, az európai jog felügyelete ellenőrzése a tagállamok szintjén, ez egy kedvenc téma nálunk. Most itt egy tanulmányból indulunk ki, amit bemutattak nekünk, és itt egy még fokozottabban a részletekben megyünk, mint ahogyan az elmúlt években ezt tenni szoktuk. Én csak röviden emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, akik követik a vitát. Sajnos túl sokan nem maradtak a vitára, de mik is az alapelvek, amikről itt beszélünk? Az egyik alapelv, és ez a döntő jelentőségű kérdés, hogy ki az, aki ellenőrzi, hogy amit mi itt több száz fordulón keresztül megtárgyalunk technikai üléseken, eldöntünk, és a bizottság a parlament szintjén és a tanácsban is rendkívüli ráfordítással készítünk el. Ezek után azt is meg kell néznünk, az is cél kell, hogy legyen, hogy hogyan tudjuk ezt egy lehetőleg pozitív realitássá átalakítani. Ez akkor működik persze, ha a tagállamok átültetik és alkalmazzák. Ki az, aki ezt ellenőrzi? Ez az Európai Bizottság feladata, hiszen ő a szerződések őre, ahogy mondani szoktuk. Ezért aztán újra és újra találkozunk újsághírekkel, például, hogyha figyelmeztetnek államokat, felhívják a figyelmüket arra, hogy nézzék meg, átültették a jogot, vagy nem. De még tovább is mehetünk ennél. A mai napon már hallottunk kritikus európai kérdéseket, ahol az Európai Bizottságtól kérünk véleményt ezzel kapcsolatban. A német elnök nyilván tudja, itt van a német közlekedési miniszter javaslata, miszerint csak külföldiekre akar kivetni egy útdíjat, autópálya használati díjat. Európai összefüggésben azért ez egy kicsit furán hangzik, ezek után némileg zavaros nyilatkozat érkezett a bizottságtól, hogy ez mégiscsak hogy tud működni, de annyira bizonytalanul fogalmazták meg, annyira képlékenyen fogalmazták meg ezt, hogy most a német miniszter azt mondja, hogy úgy is működik ez, de hát hogyha itt ezt lehetővé tennénk, és itt tényleg az európai jogalkotás alapelveit sértenénk meg. Tehát, hogy Németországból bevezetnek egy autópályhasználati díjat csak külföldiekre nézve, akkor nálunk az összes többi dolgot fogadni kéne rögtön. Például az osztrákok ezek után a német egyetemi hallgatóktól, akik a numerus clausus elől menekülve Ausztriába mennek, azt mondjuk akkor csak a külföldiekre vetünk ki tandíjakat. Olaszország ezek után azt gondolhatná, hogy a külföldiek szennyezik az Adriát mindenek előtt, éppen ezért úgy gondoljuk, csak külföldiektől szedünk be fürdési díjat, fürdődíjat. Hát ez nyilván nem egy, és ez ellentmondásos. Az Európai Bizottság itt némileg zavarosan fogalmazott, őszintén szólva, de hát hogyha valaki az európai jogot ismerve olvas, hogy mit mondott, úgyis az van benne, hogy ez nem fog működni itt arról van szó, sok minden, amit a szerződés őreként az Európai Bizottság megtesz, az nem csak a, akkor kerül sor, amikor már sérült egy jog, tehát ez európai jog végrehajtása nem tökéletes, vagy rossz, vagy egyáltalán nem történik meg ez a végrehajtás, vagy olyan jogot alkotnak egy országban, amely az Európai Unió jogelveit sérti, itt már egy megelőző fázisról is beszélnünk kell, és erről a fázisról, erről a szakaszról már többször beszéltünk, megvitattuk, hogy miről is van szó. Itt arról van szó, hogy hogyan tud fellépni az Európai Bizottság, azért legtöbbször, mert van egy panaszos, aki azt mondja, hogy itt az európai jog sérül, az európai jogot nem úgy ültették át a gyakorlatba, vagy mm, a saját jogrendbe, ahogy az kellett volna. Itt van a hulladék irányelv, Például itt a hulladék irányelv előírja, hogy az újrahasznosítás és a hulladék elkerülése a lények, ezt kellően megfogalmazák, vagy még mindig nagy hulladék lerakókat építenek, ahol mindent belehajítanának, de hát folytatni lehetne a példákat nyilvánvalóan számosan. Mi az elmúlt években egy-egy pontot vizsgáltunk kritikusan, és most megint csak az elmondott gondolataim középpontjába ezt állítom. Konkrét okból teszem ezt egyébként. Nekünk bemutattak egy tanulmányt, amely egy kísérleti projektet indult, projektből indul ki. Az Európai Bizottság egy kísérleti projektjéről van szó. Ez a kísérleti projekt azt jelenti, hogy az Európai Bizottság kap egy panaszostól egy panaszt, beérkezik hozzá tehát, és ezek után nem azonnal lép fel, hanem közbeiktat egy informális eljárást, amely során a panaszos például már nem is tudja meg, hogy az Európai Bizottság egyáltalán foglalkozik az ügyjel, az esettel, arra nem is beszélve, hogy később egy adott időkereten belül megtudja ez az illető, igenis tudomásul vették a panaszt, és ilyen és ilyen eljárást indított a bizottság, és a következő eredmény született. Nos, sajnos a véleményünk és ismereteink szerint ez így nem fordul elő. Hol is van itt a probléma valójában? Nem kell nekünk mindent tudni, persze, de azért azt, ezt mégiscsak tudni kell, ha megnézzük, hogy szisztematikusan az összes országban ugyanazok a problémák merülnek fel egy irányelv végrehajtása kapcsán vegyük ezt példaként, amit mondtam. Ez arra mutat, hogy itt a jogalkotó minden bizonyal hibát követett el, hogy meglévő törvények nem eléggé világosak, és éppen ezért a nemzeti törvénybe történő átültetés nagyon nehéz. De hogyha egyes államok követnek csak el hibát, tehát nem ültetnek át, akkor azt tudjuk, hogy nem az itteni jogalkotással van szó, nem a javaslattal van szó, hanem a probléma az, hogy nem igazán szeretnének európai jogot, európai szabályokat átültetni a saját jogrendjükbe. Vagyis itt egy új szakaszról beszélünk most, ami most jött létre, ez tíz éve van, mi, kevesebb is, 5-6 éve, ha mindent összeszámolunk, mielőtt a jogsértési eljárás elindul, és eszközként az európai jog átültetését kell előirányoznunk. Tehát ez az eszköz nem rendelkezik használati utasítással itt még csak az se szerepel, hogy mire szolgál, és az sincs mellett, hogy mit tud megjavítani, vagy már mit javított meg ez az eszköz. És most vannak bizonyos tapasztalataink az eszköz kapcsán, megtegyük a következő lépéseket, és így igyekezzünk transzparensé tenni ezt a dolgot. Hogyha európai szabályokról beszélünk, akkor két elvről beszélünk, a jogszerűség elve, itt figyelni kell arra, hogy az európai európai jogi logikát kövessük, az átláthatóság, a nyomon követhetőség és érthetőség. Meg egy néhányat sorolhatnék. Tehát ezt el kell érnünk. Eddig a megfelelő átláthatóság nem adott, ami egy óriási problémát is jelent el kell érni azt is, hogy az időkereteket, a felelősségeket szabályozunk, mert különben nem fogjuk tudni, hogy ez a kísérleti projekt, a szemetes kosár elő, előkamrája az összes ügyben, nem tudjuk, hogyan tört, mi történik a panaszokkal, vagy hogy ez egy hasznos dolog-e arra, hogy problémákat oldjuk meg, ideje korán. Nem tudjuk, mi történik, hol vannak szisztematikus hibák, hol vannak rendszerszerű eljárások, de ezt a jogi szolgálatunk rögzíti. Igenis, jogunk van arra, hogy ezt megtudjuk. A tanulmányban egyébként adatvédelmi okokra hivatkozva információkat elutasítottak. Ez természetesen szab, személyes adatokra vonatkozik, de nem állami cselekvésről van szó. Itt azt kell vizsgálni, hogy valamit végrehajtottak-e, vagy nem, ezért nyilatkozott erről a panaszos ezért az adatvédelem egy kicsit a fügefa a levél, ami mögé szeretnének elbújni itt egy jó néhányan. Tehát az én szándékom az, hogy kövessük a dolgot, az Európai Bizottság megtagadja. Amióta én ezt a jelentést készítem, az információkat arra vonatkozóan, hogy hogyan működik ez az egész, hogy és megtagadja tőlünk az, hogy az Európai Unió igazgatási jogával kapcsolatban belenézzünk, és, jogsz- és játékszabályokat alakítsunk ki az igazgatási eljárásokra nézve, ami a transzparenciát és a legitimitást erősíteni. Nyilvánvalóan szükség van itt egyfajta szabályozásra, mert nem adott a piaci erők szabad mozgása. Itt egy nagyon fontos jogi eredményről van szó, konkrétan arról, hogy az egyént hogyan kezelik, hogyha az európai jogot akarja igénybe venni és hozzánk fordul. A második pont pedig az, hogy ezt az európai törvényt, amit nagy ráfordítással elkészítettünk, hogyan ültetik át a gyakorlatba, és eléri a célját, amit mi kitűztünk egy törvény kapcsán. Ilyen feedbackre, ilyen visszajelzésre szükségünk van, képviselőként, és természetesen a panaszosnak is információra van szüksége, hogy mi történik az ő panaszával, ezt nem lehet vitatni. Ehhez viszont transzparenciára és szabályozott eljárásokra van szükség, és jól érthető eljárásokra az Európai Bizottságon belül. Ez lenne a tartalma annak, amit be akarok mutatni. A abban az esetben, ha információkat nem adtak ki, nos, a jogi szolgálathoz fordultunk, és nagyon eh, jó elemzést készítettek. Köszönöm is az elemzést. Időközben megérkezett az érintett hölgy vagy úr? Nem, még mindig nem ér. Hát ha nincsenek itt, akkor nincsenek, akkor majd én igyekszem értelmezni. Azért remény még van, hiszen ez eh, még egy nyilvános ülés, és van számos eh, olyan téma is, amelyet zárt körben kell majd megvitatnunk. Rendben, akkor röviden megadnám a kollégáknak a szót, hát ha vannak kérdések vagy észrevételek ezzel kapcsolatban, ha nem, akkor, akkor én folytatnám. Rendben, van-e észrevétel az údíja kapcsolatban? Mondanék valamit, de azzal kapcsolatban számos vicc is van a koalíciós tárgyalásokból Olyat is hallottam, hogy csak lakókocsikra fogják bevezetni az útdíjat, mert akkor ez nem lenne diszkriminatív. De azért egy konkrét országot mindenképpen érintene. Kommentálhatnám ezt? Volna egy nagyon érdekes esetünk, akkor itt azért eh, valamilyen diszkrimináció, szóval azt hiszem, hogy két népcsoportot is eh, érintene, hogy, hogy úgy mondjam. Nem csak egy népcsoport használja szívesen a lakókocsikat, de mivel őket különösen érinti, akár közvetett diszkriminációról is beszélhetünk. Elnök, végül a bizottság úgyis az Európai Bírósághoz fordul. Rendben, de akkor most már végképp megadjuk a szót a jogi szolgálatnak. Köszönöm, és elnézést kérek elnök úr, hogy eh, megvárakoztattam önöket. Éppen két perce értesültem arról a szerencséről, hogy ismertethetem önök előtt eh, ezt a szakvéleményt, és akkor most átváltok angolra, csak hogy eh, mindenki követni tudja ezt. Kaptunk öt különböző kérdést, ezek az EU e pilottal kapcsolatosak. Ezek a tagállamok, valamint a bizottság közti bizalmas adatokat tartalmaz adatbázisra vonatkoznak. Néhány évvel ezelőtt létesültek, 15 tagállam vett részt, és most már 25 tagállamot fed le. És ennek célja az, hogy lehetővé tegyük a jobb kommunikációt az Európai Bizottság, valamint a tagállamok között az uniós jog végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban. Az első következtetés, amelyet levonhatunk, az az, hogy nincs jogi státusza ennek, hanem ez egy munkaeszköz, amelyet az Európai Bizottság hozott létre az administratív autonómiáján belül. A második kérdés az az, hogy az Európai Bizottság megtagadhatja-e a parlament hozzáférését azon információhoz, amely személyes adatokat tartalmaz. Azt hiszem, hogy nem férhet kétség ahhoz, hogy az adatvédelmi irányelv a 2001 per 44-es jogszabály értelmében, valamint az egyének védelméről szóló jogszabály értelmében az Európai Parlament hozzáférését vissza lehet utasítani. Tehát az európai jogszabályok monitorozása tekintetében a parlament nehéz helyzetben van, amikor indokolták kívánja tenni azt, hogy a e-, személyes adatokhoz hozzáférjen. Ez olyas valami, ami egyébként nem is feltétlenül szükséges a képviselők számára, hiszen számukra fontosabb az um, aggály tárgyát képező kérdések uh, ismerete, ez pedig olyan fajta információ, amelyet a bizottság uh, a keretmegállapodás uh, értelmében rendelkezésre bocsát. A keretmegállapodás értelmében az Európai Bizottság nem csak köteles egy éves jelentést továbbítani és konkrét jelentéseket készíteni, de összefoglalja a jogsértési eljárásokkal kapcsolatos információt. Mindez tehát nem vonatkozik a hivatalos adminisztratív eljárásokra a jogsértési eljárások megkezdése előtt. Tehát összefoglaló információt ad az Európai Parlamentnek, eseti alapon tiszteletben tartva természetesen az információ titkosságát. A parlament tehát jogosult arra, hogy absztrakt értelemben a jogsértés eljárásokkal kapcsolatos információt megkapja, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a az Európai Bizottság politikai ellenőrzését ellássa, ennek a feladatának eleget tegyen, valamint kellő információval rendelkezzen, hogy ellássa így társjogalkotói szerepét. Végezetül vannak-e jogorvoslati lehetőségek arra az esetre, hogyha az Európai Bizottság megtagadja a hozzáférést. Azt kell mondjam, hogy itt egy politikai mezőre lépünk, ugyanis az ilyen eljárások vagy a nem a cselekvés megtagadásával kapcsolatos eljárások is ide tartoznak. Az Európai Parlament természetesen élhet a politikai ellenőrzés eszköztárával, amelyet röviden érintettem. Remélem, hogy ez egy előzetes áttekintést ad a mi jogi szakvéleményükről, de természetesen szívesen megválaszolom az esetleges kérdéseket. Köszönöm szépen, attól tartok igaza van. Jogi szempontból nem tehetünk semmit, igényeket nem támaszthatunk, legfeljebb felidegesítjük magunkat, és az Európai Bizottságot felelősségre vonjuk, ez minden, amit tehetünk. Lichtenberger asszony, igen. És azt gondolom, hogy végeredményben annak érdekében, hogy az ilyen helyzeteket a jövőben elkerüljük, egyfajta minimális szintű szabályozást kellene vinnünk ebbe a projektbe, és ez érthető kell, hogy legyen, követhető kell, hogy legyen a panaszos számára, illetve számunkra is. Hiszen itt nem arról van szó, hogy tudni akarom, mekkora, milyen cipőt, mekkora méretű cipőt hord a panaszos, hanem hogy a rendszer hogyan néz ki. Hogy egy adott témában például például a hulladékkezelés, vagy a hulladékkezeléssel kapcsolatos prioritások, sok panasz érkezett egy adott tagállamból, és ha igen, akkor ezek sorsa milyen? Hova jutottak ezen panaszok? Elvégre nem elég az, hogyha megteremtjük a fellebezés lehetőségét európai síkon, aztán nem tudjuk, hogy az egésszel mi történik, hova jut. Hogyha az előzetes szakaszban eleve minden a papírkosárba kerül, akkor az az Európai Parlament számára nem elfogadható amikor az administratív jogszabályról vitatkoztunk, kifejtettük, hogy bizonyos játékszabályokat meg kell teremtenünk, amelyek jogbiztonságot teremtenek, és bizalmat kell keltenünk az európai szint iránt. Ugyanis hozzám érkeznek levelek, olyan személyektől, akik eljárásokat kezdeményeztek, kaptak értesítést arról, hogy elfogadták a kérelmüket, de a továbbiakról nem értesülnek. Ez pedig nem elfogadható a parlamentnek. Tudnia kell, hogy hol mutatkoztak meg hiányosságok, vagy csak esetleg bizonyos államok nem alkalmazzák az előírásokat, hogy a jövőben tudjuk, hogyan reagálhatunk a hasonló kezdeményezésekre. Ez az a szükséges feedback, visszajelzés, amire szükségünk van. Ehhez pedig kell egy bizonyos szabályozás, amelyben megszabjuk a határidőket, a formai követelményeket, és hozzáférést kapunk annak érdekében, hogy értékelhessük, és politikailag cselekedhessünk. Mert ha az európai jog alkalmazása nem érdekel bennünket, akkor itt téves helyen vagyunk mert csak azért, hogy bizonyos papírokat kidolgozzunk, azt akkor ezt egy irodalmár teszi meg, nem egy jogalkotó, ha ennek nincs értelme. Rendben, akkor ez a bizottsággal a következő intézményközi megállapodás tárgyalása során kell meglátnunk, hogy ki tudunk-e hozni ebből ennél többet. Rendben, van-e még megjegyzés ehhez a ponthoz? A bizottság szeretne nyilatkozni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megkapjuk ezt a lehetőséget. Nagyon örülünk annak, amikor eljöhetünk ide, ez nagyon fontos kérdés számunkra, és támogatjuk önöket az Európai Uniós jogszabályok alkalmazása rendkívül fontos, a döntéseket a gyakorlatban kell alkalmazni. Megragadnám ezt a lehetőséget, és ha megengedi, két dologra térnék ki. Először is, ami a panaszossal való kapcsolatot illeti. Úgy gondolom, hogy itt egy félreértésről van szó amikor azt mondják, hogy mi, az Európai Bizottság nem köteleztük el magunkat, amellett, hogy tájékoztassuk a panasztevőt. Tudom, hogy vannak esetek, amikor erre nem kerül sor, de vannak esetek, és kérném, hogy hívják fel erre a figyelmünket, ugyanis egyértelmű szabályokat fektettünk le a kommunikáció érdekében, a panaszost tájékoztatjuk minden lépésről, amikor az EU pilotról, illetve arról is, amikor a szabálysértési eljárás megkezdődik. Az ombudsman pedig őrködik az ilyen esetek felett. Van számos tisztviselőket érintő eset, amikor elmulasztanak egy adott lépést. A mi feladatunk felügyelni ezt, és gondoskodnunk arról, hogy mindezt a gyakorlatban alkalmazzák. Aztán az EU Pilot valóban a tagállamokkal egyfajta partnerségben vagyunk, és ez teszi lehetővé azt, hogy ők is eleget tegyenek a feladatuknak. Végül is ez a parlament érdekét is szolgálja. Biztosítani kell azt, hogy az eredmények meglegyenek. Ezt pedig ismételtem mindig közöljük a panaszossal. Tehát igazából nem nem értünk egyet azzal, amikor azt mondják, hogy nem értesülnek. Ami pedig a szabályokat illeti, nagyon is egyértelmű szabályokat fektettünk le. Emlékeztetnék arra, hogy a múltban ilyen szabályok nem voltak, amikor formális eljárásokra került sor, administratív leveleket küldtek ide-oda, ez egy elég kaotikus helyzet volt. 2008 óta azonban megszülettek a szabályok, a határidők, értékelés folyik, ezen irány elvekhez önök is hozzáférnek. Szívesen eljuttatjuk ezeket önökhöz. Láthatják ebből, hogy ez egy olyan keret, amelyben amelyben működünk, és ami alapján előbbre visszük ezen ügyeket. Láthatják, hogy nagyon is komolyan vesszük ezt, és a polgárok, valamint a vállalkozások érdekében mindent megteszünk, ahogyan a múltban is, hogy elősegítsük a megállapodásokat. Lichtenberger asszony, ha vannak valóban ilyen szabályok, akkor ezeket miért nem terjesztik elő, miért nem tudunk ezekről? Miért van az, hogy mindig csak hallunk ezekről a szabályokról, de formálisan nem tudunk róluk. Ez számomra a lényegi kérdés. Ez a papír, amelyen rajta vannak az egyértelmű szabályok, ezek lehet, hogy olyanok, mint egyfajta tíz parancsolat, amelyről ugye mindig elvárjuk, hogy az ember tartja magát hozzájuk, de lehet, hogy egyfajta eljárás leírása, amely végrehajtható. Ez, ez döntő fontosságú számomra de hogyha például csak azt látjuk, hogy van egy utasítás, hogy kérjük ne dohányozzanak, de vagy kérjük, hogy nagy nehéz cipőket ne hordjanak az irodában, ilyen fajta utasítás, vagy ilyen fajta előírás nem megfelelő. Egyfajta formális jellege azért kell, hogy legyen, máskülönben nem érthető. Itt ugye egyrészt az adminisztratív törvények, valamint a tíz parancsolat közti mesdjén mozgunk. Szeretném tudni, hogy pontosan hol vagyunk, hiszen jó, hogyha az ember tud bízni és hinni, de azt hiszem, hogy annak inkább a templomban van a helye. A jogintézmények esetében játékszabályok szükségesek. Elnök, nem jutunk előbbre. Egy tanulmányt kértünk, ugye, és az egésznek a hátterében az van, hogy a bizottság nem Bocsátott a rendelkezésre ezen adatokat. A következő esetben majd a megállapodás, az intézményközi megállapodás megtárgyalása során kell megnéznünk, hogy ki tudunk-e hozni ebből ennél többet. Rendben, akkor lezárhatjuk ezt a pontot. A következő pont most a zárt ülés, úgyhogy amíg a technikai kérdéseket is megoldjuk, offstreamre lépünk, addig tartunk egy három perces szünetet. Okay.